nyilatkozata következik. Ez az első napi rendi pont. Az Európai Polgári Kezdeményezés egy éve a gyakorlatban a tapasztalatok értékelése és az akadályok elhárítása tessék a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők! Köszönöm szépen ezt a lehetőséget, hogy röviden bemutathatom hát ha nem is az értékelés, de az első gondolatainkat az Európai Polgári Kezdeményezésről. Még túl korán van ahhoz, hogy, hogy következtetéseket vonjunk le, de mégis azért megnézhetjük, hogy mi a helyzet. És megosztok önökkel néhány meggondolást, megfontolást, amelyek azt hiszem a jövő szempontjából is hasznosak lehetnek. Az Európai Parlament képviselői nagyon aktívok voltak ennek a polgári kezdeményezésnek a beindításában. Az első év nem volt zöggenőmentes, de mindemellett büszkék lehetünk erre az új eszközre, amely a részvételi demokráciát erősíti. Az első év trendjei szerint valami olyannak vagyunk a tanúi, amely valóban az európai polgárok kezében egy um, ütős eszköz lehet az intézményekkel kapcsolatban a polgárok szeretnének, szeretnének a hang, szeretnék a hangjukat hallatni, szeretnének részt venni a demokráciában. Ez optimizmus ad okot. 14 kezdeményezést vett nyilvántartásba az Európai Bizottság. Ez számos területet leve, lefed, lefed a pluralizmus, a közigazgatás, állatkísérletek, éghajlatváltozás, roaming, barangolás, mobilitás és egyéb témák. A és két millió támogatási aláírást gyűjtöttek össze. Ezek a csoportok határokon átnyúló támogatást szereztek. Nem volt persze zöggenőmentes ez a dolog, volt néhány probléma, ezeket dokumentáltuk, az Európai Bizottság a szervezőkkel és a tagállamokkal eh, sokkal keményebb munkát kellett, hogy végezzen, mint hogy ezt előre terveztük. Kiemelnék néhány kérdést, amelyekben az Európai Bizottság igyekezett az akadályokat leküzdeni, és néhány félreértést tisztázni. Amikor az európai kezdeményezés egy éve eh, életbe lépett, senki nem gondolta, hogy ilyen nehéz lesz eh, megfelelő eh, szolgáltatókat találni az online nyilatkoz, eh, nyilvántartásba vételi rendszer, illetve begyűjtési rendszer működtetésére. Ehhez az Európai Bizottság egy luxemburgi szolgáltatót, ingyenes szolgáltatást kínált fel, de ez idővesztéshez vezetett, és ezt igyekezett kompenzálni az Európai Bizottság, meghosszabbította a határidőt idén, idén novemberig. Mint ahogy tudhatják, gondolhatják, az Európai Bizottság rengeteg forrást és munkaerőt kellett, hogy átirányítson erre a területre, ehhez képzésre, továbbképzésre volt szükség. Tagállamokkal szorosan együtt kellett működni, az aggodalmak megszüntetése, kételyek megszüntetése érdekében. Er, ez sikerült, most már jobban fel vagyunk készülve technikailag és administratíve egyaránt. Az európai polgári kezdeményezést sikerre kívánjuk vinni. Egyesek azt gondolják, hogy nem, lett, nem lett volna szükség e, ilyen sok munkára, hogyha nem lett volna ennyire szigorú a végrehajtási rendelkezések csomagja. Na de hát azért itt adatvédelemről van szó, az aláírók védelméről, e, e, ezek nagyon komoly dolgok. Természetesen semmi sincs kőbevésve, az Európai Bizottság továbbra is igyekszik a szervezőkkel és a parlamenttel együttműködni annak érdekében, hogy bármilyen további döntés, amely ezen a jogi alapra, illetve jogi keretre vonatkozik, az zökenőmentesebbé tegye ennek az eszköznek a működését. Jelenleg decentralizált rendszer van, felmerül a kérdés, hogy a centralizált rendszer felé lépjünk el. Az online begyűjtési szoftvert, amit az Európai eh, Bizottság fejlesztett ki, ez nem segít a szervezőknek a kampány megszervezésében. Ez igaz? Eh, a mi célunk az az, hogy, hogy egyszerűsítsük az aláírások gyűjtését. A szervezők feladata az, eh, hogy, hogy eladják a, a kezdeményezésüket, hogy úgy mondjam, mi egyszerűen csak optimalizálni kívánjuk az előkészítést. Az volt panasz azzal kapcsolatban, hogy az Európai Bizottság online begyűjtési szoftverét nem tesztelték. Ez nem igaz. Ezt alávetettük stressztesznek, működési tesznek és számos egyéb tesznek. Továbbra, és a közösségi megközelítést szeretnénk alkalmazni. Egy nyílt workshopot szerveztünk, és illetve egy kiírást indítottunk nyílt forráskódú szoftver kifejlesztésére, és várjuk erre a jelentkezéseket, eddig ketten jelentkeztek. A legélesebb kritika az, hogy a polgárok egyes esetekben nem tudtak a kezdeményezést, nem tudták a kezdeményezést támogatni, de ez nem a szoftver vagy az Európai Bizottság által működtetett platform miatt volt, hanem a, le, a, a jogi keret miatt minden polgár gyakorolhatja a jogát, akárhogy is, akárhol is él, azonban a parlament által elfogadott rendelet különböző adat elvárásokat vezetett be. Ez oda vezetett, hogy például a nagy-britanniai állampolgárok, akik nem a hazájukban tartózkodnak, nem tudnak csatlakozni és nem tudják támogatni ezeket a kezdeményezéseket. E, ez igaz, az, az Európai Bizottság azt kéri a tagállamoktól, hogy, illetve a parlamenttől, hogy hogy kevésbé szigorú szabályokat fogadjanak el e, az adat e, kérelmekre, illetve elvárásokra vonatkozóan, hogy minél több polgár részt vehessen valóban a a kezdeményezésekben. Köszönöm szépen önöknek, hogy részt vettek és kísérték ezt a folyamatot, nagyon fontos szerepet játszottak, sikerre kívánjuk ezt vinni. Az Európai Bizottság tudja, hogy amikor önök aggodalmuknak adnak hangot a témával kapcsolatban. Ez azért van, mert önök is javítani szeretnék ennek a működését, és közösen szeretnénk az európai polgárok részvételét erősíteni. Az európai polgári kezdeményezés demokratikusabbá teszi a rendszert, és lehetővé teszi, hogy a polgárok közvetlenül vegyenek részt az európai intézmények munkájában, Köszönöm szépen a lehetőséget, remélem sikerült tisztáznom néhány kérdést. Elnök, köszönöm szépen. Most a frakciók következnek. Gabriel asszony a néppárt nevében. Köszönöm szépen. Biztos asszony, 2013-ban két szülinapot ünnepeltünk. Egyrészt a polgári állam, az európai állampolgárság, másrészt a polgári kezdeményezés. Gratulálunk eh, ehhez, eh, de vonjunk mérleget. A részvételi demokrácia a következő választások előtt másfél évvel került most itt napirendre. Ez egy olyan jelzés, eh, amelyet, amelyet szeretnénk kiküldeni polgáraink számára és szeretnénk megértetni a polgárokkal, hogy hogy azt szeretnénk, hogy ők közelebb kerüljenek az európai intézményekhez, az európai döntéshez és Az európai polgárok együttműködhetnek céljaik elérése érdekében. Fontos, hogy ez az eszköz átlátható legyen és sikerkoronázza. Sok pozitív aspektust említhetnék. Ez egy első kezdeményezés, amely nemzetek feletti európai szintű és a mi általunk elkövetett hibákat korrigálhatja. Ez egy pozitív kezdeményezés. A petícióval szemben, vagy a panasz, vagy az ombudsmanhoz benyújtott panaszokkal szemben az európai polgári kezdeményezés a polgároknak le, kez, eszközt ad a kezébe, hogy pozitív, tehát aktív szerepet játszanak, ne csak panaszt tegyenek. Ezen kezdeményezésen a keresztül a polgárok javaslatokat tehetnek, és pozitív gondolatokat fogalmazhatnak meg azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet az általunk elkövetett hibákat korrigálni. A polgárok való, a, valóban részt vehetnek a folyamatban. Azonban volt itt néhány akadály, tájékoztatni kell a polgárokat erről, hogy tudjanak róla, hogy tudjanak erről az eszközről, hogy az érdekeiket meg tudják védeni. Tehát tájékoztatási kampányra van szükség. Hogyan lehet ezt megoldani, hogyan lehet elérni, hogy a polgárok magukénak érezzék ezeket, ezt a kezdeményezést. Nagyon fontos, hogy higgyenek ebben. Emellett figyelemmel kell kísérnünk ezt a folyamatot, és egyensúlyt kell találni a kezdeményezők céljai és az elfogadott jogszabályok között. Az petíciós bizottság és a jelentéstevők különböző módosításokat nyújtottak be, mindemellett egyes szintek egyes lépések nem olyan könnyen megvalósíthatók, tehát javítani, tökéletesíteni kell ezt a folyamatot. Persze tudjuk, hogy az Európai Bizottság a mi oldalunkon áll, amikor is átmenet, illetve adhok intézkedéseket kell elfogadni, de a technikai aspektusokat is figyelemmel kell kísérni, amelyek a szoftverhez kapcsolódnak. Egyes kezdeményezésekkel kapcsolatban nem volt meg a 12 hónap az, az aláírások benyújtásához, vagy összegyűjtéséhez. Az Európai Bizottság feladat, hogy mindenkinek egyenlő feltételeket biztosítson. A kezdeményezés nek konkrét dimenziót kell adni, és ez meg kell, hogy jelenjen jogszabály alkotás szintjén is. A mi feladatunk, az Európai Parlament feladata, segíthetünk a polgároknak például meghallgatások szervezésével, de emellett kéz a kézben kell folytatnunk a munkát annak érdekében, hogy ennek a polgári kezdeményezésnek a célját valóban elérjük. Köszönöm, Szállom úr, következő. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök asszony, tisztelt biztos asszony, azt hiszem, hogy mindenképpen el kell azon gondolkodnunk, hogy a Lisszaboni szerződés egyik nagy újdonsága, hogy lehetőséget biztosítunk a, a polgároknak arra, hogy egyesüljenek, és egy polgári kezdeményezés révén jó jogszabályalkotásba is beleszólhassanak. A, azt hiszem, hogy Egészen gyorsan sikerült az ezzel kapcsolatos jogszabályokat megvalósítani a gyakorlatban, és mindenképpen nagyon pozitív a polgári jogok szempontjából. Az Európai Parlamentben nem volt semmiféle ellenállás, ugye mi vagyunk a reprezentatív demokrácia legfőbb fóruma. Mindenki úgy vélte, hogy Segít nekünk ez abban, hogy jobban képviseljük a polgárokat. 2015-ben kéne ezt a folyamatot kiértékelnünk. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy ennél ennél az elvi határidőnél sokkal alkalmasabb, hogyha most beszélünk erről, hiszen konkrét kezdeményezések nem valósultak meg, 30-at nyújtottak be, 15 még mindig élt, tehát valószínűleg valami gond van a gyakorlati megvalósítással. Lehet, hogy azon témák, biztos, hogy az a téma, azok a témák, amely iránt érdeklődnek a polgárok, szociális témák nagyon fontosak, oktatás, környezetvédelem, közlekedés, jog, kutatás. Örülünk annak, hogy így érdek, ennyire érdeklődnek a polgárok, és nem a lobbik, a lobbisták szerezték meg ezt a jogot. Tehát nagyon sokféle témát láttunk, jogi és más természetűeket. Arra kérem a bizottságot, hogy próbálja meg leegyszerűsíteni a folyamatot. Sokszor a tagállamok nem ismerik el a határokon kívül élő állampolgárok aláírását, ezt kéne megváltoztatni. Elég komoly szkepticizmus van ezzel kapcsolatban. Szeretném, hogyha megadnák a polgároknak azt a lehetőséget, hogy közvetlenül részt vegyenek a folyamatban. Köszönöm szépen, Gerero Szalom úr, Szalom úr, most Eugold úr következik. Köszönöm, elnök asszony. Lisszabon óta létezik az európai polgári kezdeményezés, a demokratikus deficit elleni harc eleme ez. Nagyon vannak nyilvánvaló hibái ennek a folyamatnak, kell nézni, hogy mik is ezek a problémák pontosan. Az ír közvéleményben az emberek 87%-a nem is hallott még erről, bár az emberek 70%-a ezt szívesen használna. A demokratikus deficit kezelésének ez nagyon jó eszköze lenne, így az európai polgárok az európai projektekben részt vehetnének nincs meg a megfelelő kommunikáció, nem ismerik az emberek ezt a, ezt a kezdeményezést, így nem tudnak beleszólni a jogalkotásba. Az, hogy az emberek 70%-a szívesen használná ezt a lehetőséget, mutatja, hogy igaz is van kedve az embereknek abban arra, hogy részt vegyenek a folyamatokban, politikai folyamatokban. Szeretnének részt venni tehát a polgárok, szeretnék, hogyha a hangjukat hallanák. Az a tény, hogy vízjogi, vagy közlekedési, vagy környezetvédelmi kérdésekben is érkeztek petíciók, vagy polgári kezdeményezések, azt jelenti, hogy a polgárokat nagyon sok minden érdekli. Az Európai Uniót úgy tudjunk elmélyíteni, hogyha sokkal közelebbi kapcsolatot alakítunk ki a polgárokkal, hogyha tényleg hozzá tudnak ehhez szólni, és az európai polgárokkal együtt tudjuk így kiépíteni az EU-t. Az EU-t leginkább azért szokták kritizálni, hogy nem kommunikál megfelelően a polgárokkal, a másik pedig az, hogy mindig felülről lefelé érkeznek a jogszabályok. Azt gondolom, hogy sokkal nagyobb hatékonysággal képesek vagyunk arra, hogy elérjük a polgárokat. De sajnos ezt a lehetőséget elszalasztottuk. Túlságosan bonyolult bürokratikus szempontból ez a kezdeményezés. Sajnos tiltóak az adminisztratív követelmények, és a, az aláírások elfogadása is rendkívül bonyolult. Ne vesztegessük a polgárok idejét, tájékoztassuk őket a lehető legkorábbi fázisban. A kollektív eh, követelményekkel problémájával mindenképpen foglalkozni kell, ezt egyszerűsíteni kéne, hogy elfogadható legyen, és hogy hozzáférhető legyen ez a polgárok számára. Örülnék annak, hogyha mind a 27, vagy nem sokára 28 tagállam egyszerűsítené a rendszert. Egyformán kell kezelnünk a polgárokat, függetlenül attól, hogy hol élnek, vagy milyen állampolgárságúak. A kezdeményezés azt hiszem, hogy a Lisszaboni szerződés egyik kulcs kérdése, alappillére, és mi, akik a demokráciáért felelünk, nekünk az a feladatunk, hogy elérjük azt, hogy ezt komolyan, meg, komolyan vegyük, hogy ezt megvalósítsuk, és ne csupán szózat legyen. Kérdés az, kérdésem az, hogy az egység, hogy a ö, székhely kérdésről, tehát az Európai Parlamentnek csak egyetlen székhelye van, miért ne kezdeményezhetnénk ilyen kezdeményezést? Élbord úr, elfogadja meg Millen úr kék kártyáját? A mon avis, elle est un peu téléphonée. Mais allez-y, monsieur. Thank you very much. Köszönöm szépen. Röviden. Azt kérdezném, hogy a kollégám egyetérte azzal, hogy sajnálatos, hogy egy tagállam a tárgyalások során úgy döntött, hogy az európai polgári kezdeményezés témái közül ki kell zárni az egy székhely kérdését. Ez sajnálatos önök szerint. Az e, e, egység, az egy székhelyel kapcsolatban már 2,7 millió aláírást gyűjtöttünk, de csak petíció formájában tudjuk ezt benyújtani. Ezeknek annak a petíciónak az elemzése most folyik. Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy Macmillan Scott úr mindent elmondott, amit el kell mondani ezzel kapcsolatban, és egy kicsit furcsának tartom azt, hogy ezt a témát nem lehet polgári kezdeményezés témájává tenni, és erről nem beszélt a biztos asszony sem. Hefner úr, a szó, négy percben. Ja, liebe Kolleginnen Kedves kollégák, hölgyeim és uraim! Az európai polgári kezdeményezéssel egy hatalmas ajánlatot tettünk az európai polgároknak. Azt mondtuk, hogy ez az Európa nem az intézmények, a kormányok Európája, hanem mindenek előtt a polgárok Európája, a mi Európánk, az ő Európájuk, az önök Európája. Vegyenek részt benne, tegyenek javaslatokat, mondják el aggodalmaikat. Ez volt az a nagy ajánlat, kínálat, amit a kezdeményezés formájában megadtunk, és büszke vagyok arra, hogy ez sikeres volt, és mindenkinek gratulálok, aki ebben részt vett. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy az Európai Polgári Kezdeményezés tulajdonképpen a polgároktól indult ki, a Mér Demokrati Németországból Eurotopia Democracy International Initiative and Referendum Europe, stb. Tehát különböző intézmények dolgoztak ezen, javaslatot tettek a végén, és elkötelezett konvent tagok voltak azok, akik továbbvitték a dolgot. Aztán itt együtt a parlament, a tanács és a bizottság kidolgozta a rendeletet, ami egy kompromisszum volt, mindenki pontosan emlékszik a hosszú vitákra. Azt kell, hogy mondjam, ez a nagy ígéret, amit tettünk az európai polgároknak, csak részben realizálódott. És a mi feladatunk, hogy ezt teljes mértékben végvigyünk rajtuk, múlik, hogy ez egy félig beváltott ígéret lesz, vagy teljes, teljesen beváltott ígéret. Világos, hogyha a polgárok részvételének a határokon átnyúló első intézményét hozzuk létre, akkor új területre lépünk, új földre lépünk, de az első lépéseknél meg kell állapítani most, hogy nem indult ez olyan nagyon energikusan, ahogy kellene, hiszen rengeteg fékkel találkozott a dolog. Én azt akarom, hogy ezeket a fékeket, a fékfákat megszüntessük, és az első ilyen fékfa az az, hogy a legtöbb polgár Európában nem is tudja, hogy rendelkezik egy ilyen eszközzel. A hatályba lépés előtt Schulz elnököt, Barroso urat és Van Rompuy elnök úrnak javaslatot tettem, hogy menjenek együtt az európai polgárok elé. Mondják meg nekik, hogy új korszak kezdődik, hallani akarjuk a ti javaslataitokat, nem fentről lefelé akarunk dönteni Európában csupán, hanem egy olyan Európát akarunk, ahol mi meghallgatjuk a polgárokat. Éljetek a lehetőséggel, és még nem késtünk le semmiről. A polgárok évében vagyunk. Tehát az Európai Polgárok éve az, amikor nagyon észszerű lenne, hogy a bizottság éljen a lehetőségeivel, és a három intézmény, a parlament, a bizottság és a tanács kimegy a polgárok elé, és reklámot csinál ennek az eszköznek, és azt mondjuk, itt van a polgárok éve, de akkor szükség van rátok polgárok, hogy együtt építsünk egy Európát, vegyetek részt ebben. Az Európai Bizottság olyan sok mindenért csinál reklámot, például az európai választások miatt de hát tudom, a polgárok a plakátokon meg amúgy is látják, hogy európai választások vannak, hiszen azért a média is beszámol róla, és megfelelő híreket kapnak a megfelelő választási hatóságoktól. A kezdeményezést kéne reklámozni. Aztán persze vannak a technikai nehézségek, az online szoftvert előtte nem tesztelték, nem működött, hónapokon keresztül nem tudtak aláírás gyűjteni a kezdeményezők, értékes időveszettel most is csak egy adhok megoldás rendelkezésre, egy korlátozott számú kezdeményezés esetében. Ez így nem mehet tovább. Egységes megoldásra van szükség, egy egységes európai platformra, ahol mindenki ráhangolódik erre a kezdeményezésre, ahol a polgárok látják, hogy mi történik a saját kezdeményezésükkel. És olyan platformon van szükség, ami nem jár költségekkel a polgárok számára, és könnyen is tudják használni. Egyébként az online szoftver hibái nem szoftver hibák tulajdonképpen, hanem azon, hogy a rendelet annyira bonyolult, és hogy nagyon különböző követelményeket támasztanak a hitelesítéssel kapcsolatban, az aláírásokkal kapcsolatban az egyes tagállamok. Miért nem tudjuk ezt egységesíteni végre? Mint ahogy egyébként az összes országból szinte névvel, címmel gyűjtik az aláírásokat. Miért nem tudjuk ezt megtenni? És három évnél hamarabb is meg tudjuk ezt reformálni. A parlament nyitott erre. Köszönöm szépen. Flászák úr lenne a következő hozzászóló, de nincs itt, úgyhogy megadom a szót Beten úrnak. Hát, másfél perc. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen, elnök asszony. Valójában itt egy PR misztifikációról van szó, azt olyan címen akarjuk föld, földütetni az EU-t, mint hogy ez egy demokrácia lenne. Abraham Lincoln nagyon jól definiálta a demokráciát, olyan kormányzásról van szó, az emberek, emberekkel ért és az emberekkel történik. Igazából az igazi demokratikus rendszere az Európai Unióban sosem alakulhat ki, hiszen nincs közvetlen kapocs az emberekkel. Az egyetlen értelmes demokrácia a nemzetállamok demokráciája, ahol az emberek közös politikai identitással rendelkeznek. Minden demokratikus kormány az különböző országokban más formával rendelkezik, más szerkezete. Hogy demokráciának hívjunk egy országot, egyetlen attribútummal kell rendelkezni, ez pedig az, hogy meg tudja választani a kormányát, illetve ha gondolja, ki, a, ki is tudja rugni a kormányát, és egy másikkal helyettesíti. Az Európai Unió nem így működik. Az emberek nem választják meg a bizottságot, ami igazából az Európai Unió kormánya, és nem is tud tőlük megszabadulni. Így aztán nem igazán mondhatja azt az EU, hogy működő demokrácia vagyunk. Azt láthatjuk, hogy a rombolódik le a demokrácia. A nyugati világ kormányai, főleg az EU kormányai elválnak az emberektől, és különböző politikákat erőltetnek rájuk, például az immigráció, a bevándorlással kapcsolatban, a klímaváltozással kapcsolatban. Az egyetlen értelmes polgári kezdeményezés az a kezdeményezés, hogy hagyjuk el az EU-t. A briteknek megvan erre a lehetősége, hogyha az UKIP-re szavaznak a függetlenségi pártra, és szerencsére ezt egyre nagyobb számban teszik. Köszönöm, Solc úr, másfél. Danke, Frau Präsidentin, Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos asszony. Aláírtam ezt a szóbeli kérdést, mert azt gondolom, hogy a benne szereplő kérdések korrektek, és ezzel rámutat a mai vita is. A hiányosságokat rövid távon meg kell szüntetni, még akkor is, hogyha a polgári kezdeményezés eh, hivatalos ellenőrzése még nincs soron látni kell, hogy mik lesznek a központi témák, a bürokratikus korlátok, ezeket csökkenteni kell, és magát az eszköz sokkal rugalmasabbá kell tenni. Az eszköz egyébként polgári kezdeményezés, és nem az volt a cél, hogy hatalmas civil szervezetekre van szükség, hogy egyáltalán eljussanak az Európai Bizottságig vagy az Európai Parlamentig. Nem így működnek a társadalmaink. Éppen ezért a saját kezdeményezéseinket, a bevonás, a részvétel útján intézzük. Európai Parlamentként, kedves kollégák, nekünk itt dolgunk van, amit el kell végezni. Miért ne lenne lehetséges, hogy a polgári kezdeményezést összekössük a saját munkánkkal, a sikeres kezdeményezések, igen és lehetőséget jelentenek arra, hogy meghallgassák őket a parlamentben. Igen, úgy kell kezelni őket, mint egy petíciót. A petíció eszközét egyébként sikeresen használják, miért ne használnánk fel itt is hogy a polgári kezdeményezés napjainkban is bürokratikus merev rendszer, azt a vita is megmutatja. Ezt meg kell változtatni. Mondok egy konkrét példát erre. Pillanatnyilag egy polgári kezdeményezés, a Right to Water még működik, ahol az euró, a vízprivatizációval mennek szembe az emberek Európában. Pillanatnyilag már több mint egy millió aláírás gyűlt össze, és öt tagállamban több mint nem elérte a kvórumot, az, de Olaszországban még ez nem sikerült, ott két évvel ezelőtt több mint 1,4 millió aláírás gyűjtöttek ezzel kapcsolatban. Ezt kellene nekünk továbbvinni, és együtt kéne dolgozni ezen, és újra szervezni. Köszönöm. Elnök asszony, az Európai Polgári Kezdeményezés már több mint egy éve hatályban van. Ennek bevezetésével az Európai Unióban a polgároknak lehetőséget akartak adni abban, hogy részt vegyenek a döntéshozatalban nyitottságot, átláthatóságot, polgárközösséget akartak demonstrálni. Az eddigi tapasztalatok arra mutatnak rá, hogy ezt igazából nem sikerült elérni. Számos kezdeményező bürokratikus és technikai akadályokra hivatkozik, illetőleg a nagyon magas költségekre. Így például a Global 2000 Ausztria szóvivője azt mondja, hogy egy évvel azután, hogy beindult a polgári kezdeményezés, az atomenergiával szembeni szavazatoknál nem megfelelő módon működnek, és meg kell szüntetni pillanatnyilag az gyűjtést. Az Európai Bizottság bürokratikus technikai és költség akadályokat támaszt, írja legalábbis a szóvivő. Tehát ez így nem maradhat. Egy egyszerű, felhasználó barát hozzáférésre van szükség, hogy az eredeti célunkat elérjük a polgári kezdeményezés kapcsán, ami azt jelenti, hogy magas részvétel alakuljon ki. A bevezetés során már felhívtam a figyelmet arra, hogy veszélyes dolog a polgároknak együtt döntési lehetőséget szugerálni vagy sugalni mert a végén ez nem jöhet össze. És ezzel a szkeptikus nö, szkepszis növekszik az Európai Unióval szemben. A hitelességet kell erősíteni, és végig kell gondolni éppen ezért, hogy a sikeres polgári kezdeményezéseket nem kellene következetesen úgy alkalmazni, hogy a bizottságnak mindenképpen reagálnia kelljen erre, és folytatnia kelljen az ügyet. Köszönöm, Becker úr, következik négy perc. Köszönöm szépen. Igen, tisztelt kollégák, biztos asszony, elnök asszony. Egy év polgári kezdeményezés itt Európában okot ad arra, hogy gratuláljunk mindenek előtt a sok európai polgárnak, akik egész Európában az első transnacionális határokon átnyúló direkt demokratikus eszközt eh, képviselik, és eddig 40 ilyen kezdeményezés indult. Egyébként osztrákként örülök annak, hogy négy a mi részvételünkkel folyik, de gratulálni szeretnék az illetékes eh, hat, bizottsági hatóságoknak is, illetve intézményeknek is, akik nem csak az elején voltak ott, hanem a végén aktívan támogatják ezt az eszközt, meg támogatták is, amikor az online rendszereket rendelkezésre állították a saját kereteik közül. De ez egy kritikus időközi mérleg is, amit meg kell vonnunk és megfelelő javításokat kell követelnünk, fejlesztéseket kell követelnünk. Ennek az új eszköznek a fő problémája Európában magától értetődően az, hogy nem ismerik eléggé itt szeretném ezt valamennyiünk feladatává tenni. Ez nem csak az Európai Bizottság feladata, hanem az európai tagállamok feladata is. És náluk az aktív részvételt, elkötelezettséget mindeddig hiányolom. Egy további elégedetlenségi ok az online aláírásgyűjtés, vannak technikai nehézségek és vannak bürokratikus nehézségek, ezt már többen említették. Azt gondolom az egyik gondolat, amit érdemes követni, az az, hogy egy kész, engedélyezett szoftver álljon rendelkezésre, amit minden kezdeményező ingyen megkap. Öt e-mailt kaptam még tegnap este, biztos hogy egyébként ön is szerepel a további címzettek közül és 12 hónapja gyűjtik az aláírásokat a regisztráció óta. Azt gondolom, hogy ez egy igen tisztességes javaslat, gyakor- gyakorlatba átültethető javaslat, hiszen 12 hónapos tevékenységet tesz ez lehetővé. Azt gondolom, hogy a 12 hónapos countdown visszaszámlálás a hitelesítés után kezdődjék csak. Aztán még egy témát felvetnék, ami engem személyesen is igencsak érint. Azt gondolom, hogy itt az első évben a polgári kezdeményezésnél teljesen legitim dolog, hogy bizonyos tevékenységeket megkérdőjelezzünk. Például egy olyan kezdeményezésre gondolok, amely először lépte át az egymilliós határt. Például a víz volt a konkrét felvetés előtte néhány populista erő ezt a kampányában használta fel, azt mondták, hogy a víz kötelező priva- kényszer privatizációjára kerül sor az EU miatt, ami nem igaz, nem volt igaz. Aztán a kampány nyolási folyamat során meg kell állapítani, hogy a fő mozgatórugói ennek a kezdeményezésnek, és az Európai Szakszereti Szövetség volt emögött jó részt. Nyilvánvalóan nem rájuk gondoltunk, amikor elindítottuk az európai polgári kezdeményezést. Az európai szakszervezeti mozgalom egy intézményesített politikai szint, és nem egy polgári kezdeményezés ez, nem egy polgárok, nem polgárok egy csoportja ez. Szerintem a fair az lenne, a tisztességes az lenne, ha az európai szakszervezeti mozgalom végig gondolná, hogy mit csinál, és kivonulna ebből a felvetésből, és további politikai intézmények sem használnák a közvetlen demokrácia ezen eszközét nem élnének vissza vele, hogy úgy mondjam. Nem szeretnék olyan országban és Európában élni, ahol nincs szakszervezet. Ezt ki kell mondani. De itt a polgári jogokról van szó, azokat nem szabad intézményesített jogokká átalakítani az Európai Bizottságban és a parlamentben. Igenis, büszkék vagyunk az európai polgári kezdeményezésre, de dolgozzunk elkötelezetten azon, hogy ez jobb legyen és tökéletesebb legyen. Köszönöm szépen, Gurmai asszony, a szó két percre. Uh, Köszönöm szépen, tisztelt alelnök úr, alelnök asszony, kedves kollégák! E, ennek a témának jelentéstevője voltam, és nagyon örülök annak, hogy hozzászólhatok a vitában. Az eh, eh, európai polgári eh, kezdeményezés a transnacionális polgári részvételnek egy nagyon fontos eszköze. Meghallgathatjuk a polgárokat akkor, amikor a leginkább szükség van erre. Az eddig benyújtott kezdeményezés azt mutat, kezdeményezések száma azt mutatja, hogy optimisták lehetünk. Az európai polgárok valóban látják ennek hozzáadott értékét. Ez a pozitív fejlemény azonban nem szabad, hogy elrejtse azokat a technikai nehézségeket, amelyekkel szembenéznek a szervezők. E, amikor a rendeletet e, terveztük, akkor tudtuk, hogy ismeretlen területekre tévedtünk, hiszen ilyen eszköz még soha nem volt ilyen nagy, ilyen széles dimenzióban az online e, szolgáltatások portál és szolgáltatóval kapcsolatos problémákat az Európai Bizottságnak kell megoldani fenntartható megoldással. Ugyanez a helyzet a megfelelő egy, egyensúly a felhasználóbarát jelleg és az adatvédelem között. <clears throat> Teljes értékelésre van szükség, mielőtt a végleges döntéseket meghozzuk. Köszönöm szépen, nagyon hálás vagyok az Európai Bizottságnak a rugalmas döntéseiért, melyek szerint a nagy technikai problémákra tekintettel meghosszabbították az aláírásgyűjtés határidejét. A civil társadalommal és a szervezőkkel folytatni kell a párbeszédet, az ő tapasztalataikat be kell vonni a megoldás keresésben, hogy az online rendszer egyszerűbb legyen és központosított rendszert használjunk és csökkentenünk kell az ECI költségeit, és kevésbé bürokratikussá tenni. Az európai intézmények és az Európai Bizottság hivatalai között nagyobb együttműködésre van szükség. Nekem csalódást okozott, hogy egyes, egy tagállam blokkolta azt a döntést, hogy a begyűjtési határidőt meghosszabbítsuk. Legyen az európai polgári kezdeményezés európai siker. Elnök, sok szeretettel köszönöm a polgárokat, akik hallgatnak bennünket. E, és itt az alkalom, ez egy kiváló alkalom arra, hogy, hogy meghallgassák ezt a vitát, és lássák, hogy foglalkozunk ezzel a kérdéssel, amely az ő kezükbe egy nagyon fontos eszközt ad. Rinaldi úr, következő két perc. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves biztos asszony, tisztelt biztosan, kedves Cecília, miről is beszélünk? Egy olyan, az olyan egyik azon kevés eszköz egyikéről, amely az európai polgárok kezében van, ami összeköti az európai intézményeket a polgárokkal. Fontos ez egy olyan időszakban, amikor elég minimális szinten van a, az Európai Unió szavahihetősége, ezt nem csak az Eurostatból tudjuk, hanem érezhetjük is. Az Európai Polgári Kezdeményezés olyan fegyver, amely, ha, ha jól használnak, akkor kiváló lehetőségeket adhat. Az, inform, az, az információ pluralizmus kapcsolatával kapcsolatban is érkezett egy kezdeményezés, az Európai Parlament szavazott erről. Sajnálatos módon a szavazás kor azonban nem kapott elegendő szavazatot itt a parlamentben, de az, az aláírások összegyűjtésével Elképzelhető az, hogy egy olyan problémát, amelyet nem sikerült megoldani az intézményeken belül, azon kívül a polgárok segítségével meg tudunk oldani. És ez nagyon jó tesz az Európai Uniónak. Mit is teszünk most annak érdekében, hogy segítsük az európai polgári kezdeményezést? Nagyon örülök annak például, hogy erre a vitára sor, kerül, sor került, hiszen egy év telt már el a kezdeményezés hatályba lépése óta. a nyílt forráskódú szoftverekkel kapcsolatban ugye sokszor problémák merülnek fel, nem könnyű ezt kezelni, használni, és azt hiszem, hogy ezen, a kérdé- ezen kérdéssel kapcsolatban is van tennivalója az EU-nak. Miután itt nagyon korai szakaszban van még a polgári kezdeményezés, itt hosszabb időszakokról van szó, tehát tovább tart egy, egy kezdeményezés elbírálása, plusz költségek is vannak, ezt lehetne még javítani. Aztán az aláírás sok gyűjtés az aláírások elfogadása is javítandó. Mit, mit történt, mit tett a parlament annak érdekében, hogy ez a jó hír elterjedjen a polgárok körében, tehát hogy megismerjék azt a tényt, hogy létezik egyáltalán a polgári kezdeményezés. Technikáinkat mindenképpen alkalmazni kell. Sajnálatos módon a reklám kapacitásunk eléggé ö, szerény, meg kéne ezt változtatni. Köszönöm szépen, Auken asszony! Er Köszönöm szépen az aktív polgárok ez nagyon fontos dolog, mert én a petíciós bizottságban dolgozom, úgyhogy nagyon jól tudom, hogy milyen fontos, hogy aktív polgárok vegyenek körül bennünket. Nem mondtuk, hogy a polgárok közvetlen befolyást gyakorolhatnak az európai politikára, mert, hogyha, mert ez nem igaz, és ettől csak frusztráltabbak lesznek. De itt lehetnek, amikor az ő gondolataikról, ötleteikről beszélünk, és láthatják, hogy hogyan lépünk előre, és ezt nekünk helyesen, megfelelően kell eh, kezelnünk ezt a kérdést. A petíciós bizottság kellene, hogy legyen az illetékes bizottság, amely biztosítja azt, hogy a polgárok eljöhetnek a parlamentbe, meghallgatják a véleményüket, hogy a szakbizottságok részt vegyenek a megoldás megtalálásában, hogy a polgárok valóban azzal az érzéssel távozzanak, hogy őket komolyan vették. Eh, ez a feladatunk. A polgárok csak így eh, lehetnek befolyással az európai politikára, de nem mondhatjuk nekik azt, hogy döntéshozási jogkoruk lenne. Köszönöm szépen, de már Mártini asszony következik két percre. Dear President. Elnök asszony, új vagyok itt, éppen ezért kétszer is köszönöm, hogy lehetőséget kapott arra, hogy az el, először szólhatok hozzá. Most pedig nézzük meg a másik anyanyelvem, az olaszt. Az európai polgári kezdeményezés rendkívül fontos, főleg most, amikor elég nagy a bizalmatlanság Európával szemben. De sajnos kommunikációs és adminisztratív problémák merültek fel, ezt biztos asszony és más kollégák is elmondták. Nézzünk egy példát. Ez az Olaszországgal kapcsolatos, a vízzel, a vízjoggal kapcsolatos kezdeményezést 9 hónap után 25 ezer 25 ezer aláírás gyűjtöttünk ezzel kapcsolatban az 50 ezer helyet. Ugye ennyi kellett volna Olaszországban. 2011-ben, tehát csupán két évvel ezelőtt egy népszavazás, olasz népszavazás keretében több mint egy millió aláírás sikerül gyűjteni. Elég nagy tehát a különbség. Ezt nagyon nehéz megmagyarázni. Azt hiszem egyetlen magyarázata van csak a kommunikációs problémák, illetve az adminisztratív problémák. egy kezdeményezés arra is irányul, ugyanilyen polgári kezdeményezés, hogy leegyszerűsítsék a polgári kezdeményezést. És itt nem szójátékról van szó. Nos, remélem, hogy a bizottság ezt nagyon gyorsan orvosolni tudja, hogy javítsunk a helyzeten. Köszönöm szépen, de Márténi asszony! w październiku ubiegłego roku wspólnie z... Köszönöm szépen, elmúlt év októberében nyolc tagállamból érkező kollégákkal megkezdtük az aláírásgyűjtést egy kezdeményezés keretében. A kezdeményezés egyébként a klímacsomaggal foglalkozott. Itt arról volt szó, hogy ezt a klímacsomagot szerettük volna megállítani, Egyébként nagyon népszerű volt a kezdeményezésünk, szakszervezeti támogatást is élvezett. Az európai polgári kezdeményezés ötlete a Lisszaboni szerződésben jónak, jó volt, de vannak végrehajtási problémák. Vegyük például a regisztrációt, a bejegyzést, vagy pedig az online aláírásgyűjtést. Ez is problémákat okoz az Európai Bizottságnak nem sikerült megoldást találni arra, hogy megkönnyítse ezt a, ezeket a lépéseket. Az Európai Bizottság egyes tisztviselőinek fellépése igencsak problémás az egész eljárás során, és mi szeretnénk jobban bevenni a polgárokat, viszont bonyolult a műszaki megoldás, és olyan feltételek is vannak, amiket nehéz teljesíteni, illetve költséges az adminisztratív eljárások is bonyolultak. Hogyha például ki akarunk tölteni egy kérdőívet, ez órákba kerül és nincsen részletes információ arra nézve, azon államokra nézve, ahol hiteles aláírásokat kell gyűjteni, vagy hitelesített aláírásokat kell gyűjteni online módon. Vagyis nem átlátható a dolog, azon kellene dolgoznunk, hogy az online aláírásgyűjtési eljárás váljék egyszerűbbé. A polgárok kapjanak demokratikus lehetőséget arra, hogy mondják el érveiket az Európai Parlamentben is. Ez egy olyan demokratikus feltétel, amit támogatunk. Köszönöm szépen. Mayer úr, egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Vannak nagy nyitott viták az EU-ban, és nagyon sok rendkívül nagy tömegeket mozgósít, például az euróval kapcsolatban, az EKB-val kapcsolatban, ami ne legyen Federal Reserve, a megszorítás kontra növekedés kérdése. Ezekkel a kérdésekkel foglalkozik jelenleg az európai polgárság, és nagyon örülne annak az, örülnének annak az európaiak, hogyha beleszólhatnának a jogszabályokba de sajnálatos módon ez az eszköz ezt nem teszi lehetővé, hiszen blokkoló jellegű ez az eszköz. Például egy közbank, vagy egy közös bank, vagy uniós bank létrehozásával kapcsolatban lehet-e kezdeményezést benyújtani? Nem. Nem lehet. 21. században vagyunk. Azt hiszem, mi csak misztifikálunk. A 21. században részt vehetnek a döntéshozatalban az európai polgárok? Erre lenne szükség, hogy lehet, lehessen népszavazásokat rendezni európai polgári kezdeményezés alapján. Erről van szó. Azt hiszem, hogy elég hosszú út van még előttünk. Köszönöm, Meyer úr. Bullon úr következik négy perc. Euh, Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves biztos asszony, kedves kollégák! Az Európai Polgári Kezdeményezés kiváló eszköz az polgárok kezében. Mindemellett továbbra is paralizált állapotban van, mert nagy bürokratikus terheket rónak rá. A benyújtott kezdeményezésekből csak a csak a felét fogadták el, de egyik sem ért el az egymillió aláírást hét tagállamban. Teljes reformra van szükség, ahogy egyes kollégák is javasolják. El kell kerülnünk a kontraproduktív, illetve az abszurd petíciókat, mint amelyekre kerül, sor került az Egyesült Államokban a Star Wars filmmel kapcsolatban a politikai pártok, illetve a szakszervezetek is részben részt vesznek ezekben a kezdeményezésekben, sőt egyes kollégák, ahogy itt elmondták, az, egy, az egyetlen székhely érdekében szeretnék kihasználni ezt, amely azonban a szerződéssel szembe megy nem az a jog ellen, hanem a jogtalanság ellen kellene, hogy kihasználják ezt az eszközt mindenkinek a szolgálatában kell, hogy álljanak a szolgálatok, nem pedig egyes emberek kényét, kedvét kell, hogy kiszolgálják. Az Európai Bizottságnak javítania kell az informatikai, illetve anyagi támogatását legyen szó akár az adatvédelemről, akár más az, az aláírás gyűjtésről, az aláírások azonosításáról. Nagyon bonyolult a rendszer, mégsem lehet elkerülni a csalást. 12, minden nagyon fontosnak tartom, hogy nem a kezdeményezés benyújtásától, hanem az elfogadásától kell számítani az 1 millió aláírásra adott 12 hónapot. A rendszer még nem működik rendesen, és hogyha nem egyformák a szabályok mindenki számára, akkor sem értelme az egésznek. Gyorsan kell reagálni, és bizalmat kell erősíteni a polgárokban, ehhez meg kell hallgatni az ő véleményüket. Most két ellentmondásos kérdést eh, teszek fel. Olyan polgári kezdeményezésre eh, eh, kell benyújtani, amely a polgári kezdeményezés javítására szolgál. E, ezen gondolkodnak most egyesek. Minden, minden, minden esetre az Európai Bizottság feladata ezen akadályok leépítése. A feladat az, hogy zökkenőmentesen működjön a a kezdeményezés. Köszönöm szépen. Monsieur Boulon, la parole Köszönöm szépen, Boulon úr. Most pedig Bosztináró képviselő következik egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos asszony. Április 23 az évfordulója az Európai Polgári Kezdeményezésnek. Ez egy olyan eszköz, amely a részvételi demokráciát képviseli. A kezdetén állunk a dolognak, de már sikeresek vagyunk. Az egyik kezdeményezés a Right for Water for All több mint egy millió aláírást gyűjtött. Az Európai Parlament nagyon fontos szerepet játszott a szöve- megszövegezésben. Több mint két harmada a szövegnek a képviselők munkája és eredménye. Éppen ezért azt gondolom, hogy az európai polgárok bevonását erősíteni kell az európai politika alakításába. Gratulálni szeretnék önöknek ehhez. Büszke vagyok arra, hogy személyesen a Peti szakbizottságban lévő kollégákkal együtt fontos szerepet játszottunk abban, hogy elősegítsük a részvételi demokrácia ezen eszközét. Szeretném felszólítani a bizottságot arra, hogy nézze meg azokat a kockázatokat, amelyek felmerülnek bizonyos tagállamokban, és a nacionalista propaganda eszközövé kívánják ezt tenni. Szeretném a tagállamokat arra késztetni, hogy legyék, tegyék lehetővé a polgárok számára, hogy éljenek a jogaikkal. Köszönöm szépen, Anderson kolléganő. El kell, hogy mondjam, az európai polgári kezdeményezés kevesebbet ért el, mint ahogy szerettük volna. Számos aláírásgyűjtési kampány kezdődött, az a rendszer, amit alkalmazunk, a legkevésbé felhasználó barát, amit valaha is kialakítottak. El kell, hogy mondjam, igazából eh, most, hogy megalapítottuk idővel, hogy időnként kizárnak, eh, kizárják a nem EU polgárokat és a fiatal embereket. Számos eh, EU, több millió EU polgárt eh, kizárnak, akik eh, EU-n kívül élnek, és vannak eh, i, polgárok, akik arra kényszerültek, hogy emigráljanak, és nem kapnak lehetőséget arra, hogy alakítsák a, a politikát. Közelről fogjuk ezt figyelemmel kísérni, és az értékelése, kiértékelése után újra kezdjük, és egy befogadóbb rendszert kívánunk kialakítani az európai polgári kezdeményezés kezdésében. És emlékezzünk az egyetlen székhely tekintetében is ezen a területen fogunk dolgozni. Köszönöm szépen. Most szeretnék üdvözölni egy másik csoportot, egy látogatókat. Nagyon fontosnak tartom, hogy elmondjam, hogy az Európai Polgári Kezdeményezésről van itt szó, az önök kezében van ez az eszköz, úgyhogy örülök, hogy követik a vitánkat. Jakulino képviselő következik négy percre. Grazie, signora Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos asszony, kétség sem fér ahhoz, hogy egy hogy az európai állampolgárság jogán alapuló Európában mindenképpen szükség van az európai polgári kezdeményezésre. Meghallgatók kollégáinkat, Mámström asszony, asszonyt is, és nyilvánvaló az, hogy nehézségek merültek fel az eljárással kapcsolatban. Vannak olyan tagállamok, ahol nem egyértelmű az, hogy a tájékoztatásnak ki a felelőse, tehát gondok vannak a tájékoztatásról. A felhasznált szoftver sem működik megfelelően, bár tudjuk azt is, hogy a probléma felmerülése óta azért javítottak a helyzetem. Tehát mindenképpen el kell gondolkozni azon, hogy mit lehet tenni, mindenképpen módosítani kéne egy azon, hogy leginkább bürokratikus akadályokat támaszt ez a kezdeményezés, illetve ennek a lefolytatása. Maga a bizottság feladata az, hogy ezt megtegye. Egy konkrét és előre mutató kezdeményezést kéne tenni ezzel kapcsolatban. A tanácsnak a tanácsnak remélem, hogy az lesz a jövőben majd az álláspontja, hogy nagy lelkesedéssel fogadja ezeket a kezdeményezéseket, eddig ez nem így történt. És láthattuk, hogy mi történt a vízhez való hozzáférés jogával szóló kezdeményezés. Az állampolgárok felelős hozzászólásra különböző témákban, mint a környezetvédelem, a föld, a víz, a közlekedés, ezek nagyon is értékes polgári kezdeményezések. Nagyon fontosnak tartom, hogy legyen egy európai polgári agenda. Így a európai polgárok hozzájárulhatnának ahhoz, hogy olyan prioritásokat alakítsanak Európában, amelyre nekik van szükségük, hogy nem mindig az európai intézmények alakítsák ki a prioritási listát. Egyszerűbb adminisztráció, némi rugalmasság, és hallottuk már az online aláírások problémáját. Nem lehet nem lehet a polgárokkal úgy, polgárok iránt úgy viseltetni, hogy nem veszük őket komolyan, tehát komolyan kell őket venni, és azonnal módosítani kell az eljárást, hogy ez gyakorlatban is alkalmazható legyen, hogy gyors legyen, zöggenőmentes, illetve, hogy hozzájusson a szükséges információkhoz az érdeklődő polgár. Ha azt szeretnénk, hogy Európában a polgárok elmondhassák a véleményüket, és gondolok itt a fiatalokra is. Sokszor a fiatalok és az intézmények között elég nagy a különbség, akkor meg kell akkor lehe, lehetővé kell tenni a fiatalok számára azt, hogy azt a jogalkotási keretet módosíthassák, amely az ő életüket is meghatározza. Malmström asszony mindig is nagyon érzékenynek eh, bizonyult ezen kérdéssel kapcsolatban. Arra kérem rajta keresztül a bizottságot, hogy hogy garantálják, hogy az európai polgárokat bátorítják majd a kezdeményezések ügyében, másrészt pedig, hogy garantálják azt is, hogy a az európai intézményekben a polgárok is részt vehessenek. Köszönöm szépen, Guillaume asszony, másfél perc. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos asszony. Nagyon örülök annak, hogy beszélhetünk erről a kérdésről az Európai Polgári Kezdeményezésről. Ez egy fiatal kezdeményezés, persze alapvető fontosságú. Ön elmondta, hogy az Európai Parlament nagyon is részt vett a folyamatban, és nagy érdeke fűződik ennek a kezdeményezésnek a sikeréshez. Számos kérdés felmerül a, ennek a témának a munk- működésével kapcsolatban. Ez egy olyan rendelkezés, amelyet még nem annyira uh, Eh, ismernek a polgárok, de ez lehet, hogy azért is van, mert a nemzeti kormányok nem igazán hagyják, ezt még végre. Utána felmerülnek kérdések az adatvédelemmel kapcsolatban, a határidőkkel kapcsolatban, néha egy kicsit rövidek a határidők eh, az aláírások gyűjtéséhez. Persze vannak kritikák, eh, ezek a kritikus pontok főleg, de hát ez teljesen normális egy ilyen új kezdeményezés esetében. Persze mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy megoldjuk ezeket a problémákat. Végeredményben csak a legjobban szervezett csoportok, lobby csoportok képesek bizonyos akadályokon átjutni, és nekik sikerül az érdekeiket érvényesíteni. Minden polgár persze részt vehet ebben a döntéshozatali folyamatban. Én meg vagyok győződve arról, hogy a kormányoknak jobban eh, oda kell figyelniük arra, hogy ezt a feladatot elvégezzék. Nagyon sajnálom, hogy a tanács nem foglalkozik ezzel. Eh, ez azt gondolom, hogy azt mutatja, hogy nem igazán eh, érdekli az tagállamokat ez a kérdés. Köszönöm, Záborska asszony következik két percre. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelte biztos asszony, ön a bevezetőjében említette, hogy az Európai Bizottság úgy döntött, hogy a kilenc első kezdeményezés határidejét meghosszabbítja, hogy minden polgárok, minden polgár ugyanolyan joggal érvényesüljön, <laughs> jogot kapjon a részvételi demokráciában. A miniszter Azonban a miniszterek konferenciája, miniszterek tanácsa nem fogadja el ezt az új határidőt. Emellett a tanács elutasítja azt, hogy egy parlamenti eh, kérdésre válaszoljon. A tanács bizonyos kezdeményezéseket eh, okafogyottnak nyilváníthat. Én most az Európai Unió eh, tanácsához fordulok, és tőlük várok azonnali választ. Én egy, benyújtottam egy parlamenti elsőbségi kérdést. Ez, az elsőbségi parlamenti kérdésre három héten belül kell válaszolni. A tanács azonban hat hete nem hajlandó eh, eh, nyilatkozni a eh, kilenc első kezdeményezés lezárásának a határidejéről. A tanács elutasítása egy ilyen fontos kérdéssel kapcsolatban ez jogi bizonytalanságot eredményez az európai polgári kezdeményezések területén. Biztos asszony, én azt kérem a bizottságtól és a tanácstól, hogy egyezenek meg abban, hogy a kilenc kezdeményezést ne kezeljék ilyen módon, hogy ne maradjon fent ez a jogbizonytalanság. Köszönöm szépen. Mártin úr következik egy percre. Thank you very much, President. Köszönöm szépen, elnök úr. Másokhoz hasonlóan én is azt gondolom, hogy ez a polgári kezdeményezés olyan térséget hozhat létre, amelyen keresztül a polgárok párbeszédet kezdeményezhetnek az európai intézményekkel. A nemzeti érdekeket vethetnek fel, de akár több nemzet is össze, sőt, több nemzet fog össze, és közös érdekeket vet fel. Én kollégámmal szemben, Betten úrral szemben úgy gondolom, hogy igenis van európai démosz. Én azt kérem, hogy az Európai Bizottság négy dolgot csináljon, továbbra is folytassa az egyszerűsítési eljárást, és a, egyszerűsítse a technológiát, találjon egy módot arra, hogy egy központosított online platformot hozzon létre. Nagyon örültem annak, hogy az Egyesült Királysági és az ír hatóságokkal eh, tárgyalnak, eh, hogy ezen személyek, ezen állampolgárok, akik nem a saját hazájukban eh, élnek, és ők is részt vehessenek a kezdeményezésben, és azt kérem a tagállamoktól, hogy tegyenek többet a tájékoztatás érdekében, és ők is vegyenek részt a tájékoztatási kampányban. Köszönöm szépen. Szenzin asszony, úgy látom nincs itt, úgyhogy megadom a szót Estrella asszonynak egy percre. Köszönöm szépen. A Lisszaboni szerződés a részvételi demokrációt és a képviseleti demokrációt is erősítette. Az európai polgári kezdeményezés egy igen pozitív eszköz, de az is elhangzott, hogy az előírásokat és az eljárásokat egyszerűsíteni kell. Ezért üdvözlünk minden olyan kezdeményezést, amit itt a bizottság tehet, hogy ténylegesen jobban bevonjuk a polgárokat az európai döntéshozatali eljárásokba. Az európai polgár évében, amikor éppen egy súlyos gazdasági válság közepén vagyunk, de ez egy értékválság és politikai válság is egyben. Nos, ilyen időszakokban alapvető fontosságú, hogy az európai intézmények és a polgárok közötti párbeszédet elmélyítsük. Itt szeretnénk lehetővé tenni, hogy olyan kultus alakuljon ki Európa számára, amely jobban eleget tesz a polgárok elvárásainak. Azt gondolom, hogy az európai polgárok által küldött jelzéseket jól kell értékelnünk és éreznünk. Fontos az emberek számára, hogy mi történik Európában és a saját országaikban, ezért meg kell hallgatni őket, akkor is, ha az utcára vonulnak. Most pedig Krieva kolléganő egy percben. Köszönöm szépen. Egy szorosabb együttműködés a polgárok bevonása Európában nagyon fontos, főleg azon témákban, amely európai szinten határozza meg az életüket. Az is nagyon fontos persze, hogy a polgárok azon csoportjait is elérjük, akik alapesetben nem vesznek részt az európai ügyekről folyó döntéshozatalban. Éppen ezeket akarjuk elni, tehát a kezdeményezéssel. Sikerült megnyerni a figyelmüket, és egy új eszközt kínálunk nekik, egy személyesebb, egy jobban gyakorolható eszközt, hogy beleszóljanak a saját jövőjükbe. Van persze egy néhány technikai apróság, amit még javítani kell, az egész rendszert összességében természetesen tovább kell fejleszteni, 30 kezdeményezés van, és csak egynek sikerült elérni az 1 millió aláírást, ami azt jelenti, hogy a rendszer még nem tökéletesen működik, de hát egy év még nem a vége az egésznek, marad még időnk. Köszönöm, Kléva. Azt mondja, Koferáti úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos asszony, amikor Lisszabonnal úgy döntöttünk, hogy a polgári kezdeményezés eszközét bevezetünk, akkor az tényleg nagyon messze látó, távolra tekintő gondolat volt. Az volt az elképzelés, hogy közelebb hozzuk intézményeinkhez az európai polgárokat, és pontosan tudjuk, hogy a szociális problémákkal, a gazdasági problémákkal milyen nehéz sorsa van emberek millióinak, és és ezért jó, e, e, ezért természetes az, hogy elvárásik vannak ezeknek az embereknek az európai intézményekhez, az európai intézmények pedig nem mindig tudnak erre reagálni. Vannak határai, limitációi ennek az eszköznek. Fontosnak tartom azt, hogy túlságosan távoli a 2015-ös felülvizsgálati dátum, ezt előbbre kell hozni. Nyilvánvaló az is, nem nagyon ismerik ezt az eszközt. Elég paradox a helyzet, egy, a, a közvetlen demokrácia egyik eszköze nem használható, mert nem tudják a polgárok, hogy létezik, azt meg még kevésbé tudják, hogy hogyan működik ez, és hát eléggé bonyolult a működése. A eddig benyújtott kezdeményezések fontos, hogy eljussanak a jogalkotási fázisba. Azt kell jelezni az európai polgárok felé. Tehát azt kell elérni, hogy amit elkezdtek az európai polgárok, annak legyen igazi sorsa, különben végleg elveszték a bizalmukat az európaiak. És, vég, és ezek megvalósulnak ki jogszabályjavaslatokban. Köszönöm szépen, most a spontán hozzászólások következnek. Papé Nikola úrnak adom meg először a szót, egy perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én hozzátenném, az elhangzott elemzés után, hogy megkaptuk az eredménytáblát, amit az Európai Bizottság átadott. Gratulálok az Európai Bizottságnak a munkájához, hiszen az emberek látják, hogy vannak jó kezdeményezések, jó ötletek, nem annyira sok, de azért ezek fontosak. És ezt mutatják, hogy az európai polgárok valóban szeretnék átvenni az irányítást Európa fölött. Mindez olyan dolgok, ezek olyan dolgok, amelyeket az Európai Bizottság pozitívabban értékel, mint a tagállamok. Nincs túl sok kezdeményezés, de látjuk, hogy a Lisszaboni szerződés után, amely ezt a gondolatot megfogalmazta, ez a fontos kezdeti időszak, illetve ez a fontos időszak, amiben válság van, szociális problémák vannak, stb. Ez a kezdeményezés meghozza a gyümölcsét nem elég az embereket erről tájékoztatni. Nagyon fontos, ahogy Koferáti úr is mondta, hogy ezeket a kezdeményezéseket valóban jogszabály fog kövesse, és az európai polgárok lássák, hogy működik a kezdeményezés. Köszönöm szépen, ez Zuer úr következik. Egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos asszony, az Európai Unió biz- jövője attól is függ, hogy a szabad demokrácia elterjede, a demokratikus deficitet sikerül-e leküzdeni, hogy a demokrácia tényleg kiteljesedhessen. Az európai polgári kezdeményezés természetesen hasznos, a részvételi demokráciát erősíti. Van egy kezdeményezés az Európai Unióban, amelyek kapcsolatban a következőt kell elmondanom, aláírásokat gyűjtöttek a minimálbér érdekében, bevezetése érdekében. Ez, e, ennek a célja az, hogy minden európai állampolgár bizonyos alapjövedelmet kapjon, év, havonta mondjuk 500 eurót, függetlenül attól, hogy gazdagok vagy szegények a polgárok, azt gondolják ezek szerint, hogy a pénzt kényünkre, kedvünkre nyomtatjuk, csak úgy nyomtatjuk. 2014-ben kell reagálnia a bizottságnak arra, hogy ezt elfogadja ezt a kezdeményezést. Pani Przewodnicząca. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt szeretném, hogy az európai polgári kezdeményezés a polgárokat szolgálná. A polgárok ugye választásokon is részt vesznek, de az más, ez, ez egy más eszköz. A mi feladatunk, hogy törvényeket hozzunk, jogszabályokat hozzunk itt az Európai Parlamentben, úgyhogy egy kicsit aggaszt, hogy olyan hangokat hallok képviselőktől, hogy hogy korlátoznunk kellene ezt, a, ezt az eszközt hogy például ne engedjük a szakszervezetek túl nagy eh, télnyerését, vagy a lobby eh, társaságokét. Biztos asszony, ezt az eszközt azok számára kell biztosítanunk, akiknek valóban szükségük van rá, nem pedig a szervezet érdekcsoportoknak. Az európai polgári kezdeményezést még egyszer végig kellene gondolni. Mindannyiunknak feladata, hogy tájékoztassuk a polgárokat erről a kiváló eszközről. Köszönöm. Karen, Karenbach asszony. Kaldenbach asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is üdvözlöm, üdvözlöm e, ezt az új e, eszközt, persze még gyerekcipőben jár, gyermekbetegségei vannak, de örülök annak, hogy az Európai Bizottság ilyen, nyug, ilyen rugalmas. A vita végén e, e, e, holisztikus megközelítést kell levonnunk az egészből. Még akkor, nagyon örülök annak, hogy vannak itt látogató csoportok, nem az őszintjük van természetesen a probléma, de a polgárokat jobban kell be, be kell vonnunk a parlament életébe, több polgár látogasson el a parlamentbe, főleg diákok. Támogatni kell a diákok látogatását. Nagyon örülök annak, hogy a parlamentáriumot ingyenesen lehet látogatni, és egy problémám van még, a konzultációs, a közmeghallgatások kérdését kellene kicsit jobban, illetve komolyabban venni, pedig a polgárok részvételével. Ezt nem veszük elég komolyan. A polgár, az európai képviselők munkája az hozza magával, hogy nagyon kevés időnk van a polgárokkal való kapcsolatápolásra, pedig ezt nagyon fontosnak tartom, én a választók képviselőjének tartom magam, és ezt szeretném erősíteni. Köszönöm szépen, Luan úr következik egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony! Az első év után az e- a polgári kezdeményezés eredményei azt mutatják, hogy 14 kezdeményezésből csak egy érte el a értéket, az 1 millió aláírás. Örülök annak, hogy ebben a kérdésben a bizottság rugalmas volt. Az elmúlt évben azt láttuk, hogy mennyire bonyolult a folyamat, sajnálatos módon nem ugyanúgy működik az eljárás a tagállamokban. Nem szabad akadályokat gördíteni a polgárok elé, véleményem szerint harmonizálni kell a tagállami eljárásokat, és rugalmasabbá és biztonságosabbá kell tenni az online aláírásgyűjtés lehetőségét is. Fontosnak tartom a rendszer központosítását. Úgy vélem, hogy a bizottságnak kellene felelősnek, az illetékesnek lenni ebben a kérdésben pol- a polgárok számára információs pontokat kell létrehozni. Köszönöm szépen, lezárom a spontán hozzászólásokat, és megadom a biztos asszonynak a szót. Köszönöm szépen. Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim. Ez egy rendkívül fontos vita volt. A polgári kezdemény és azt gondolom egy nagyon fontos eleme annak, hogy erősítsük az európai demokráciát és a polgárokat bevonjuk, és befolyással lehessenek az európai ügyekre, amelyek érdeklik őket bárhol is éljenek az Európai Unióban. Bízunk abban, hogy az egyik ilyen kezdeményezés hivatalosan és a bizottság asztalára kerül, hogy foglalkozhassunk ezzel. Azt gondolom, hogy ez egy nagy siker, de valamennyien kitértek arra is, és is elmondtam egyébként, hogy vannak még gyermek betegségei a dolognak vannak ilyen kezdő nehézségek, ezeket meg kell nézni, meg kell vizsgálni. Van egy felelősségünk, mi javaslatot készítünk, a tanács és önök pedig társjogalkotóként fogják elvégezni a saját feladatokat továbbra is az online aláírásgyűjtőrendszert befogadjuk, ez nem egy ideális megoldás a bizottsági szinten, természetesen dolgozunk egy permanens megoldáson, és nagyon fontos az, hogy egy megfelelő rendszert alkossunk ezen a területen, ezt figyelemmel kísérjük. Az Európai Bizottság egyetért azzal, és a tagállamokat igyekszik rávenni arra, hogy a különböző küszöböket lejjebb vigyék, és az adatkövetelményeket, ami azt jelentheti, hogy az összes európai polgár tényleg részt vehet ezen a, munk- ezen a területen a demokráciában. Néhányan kérték a határidők kibővítését, elhalasztását, és nagyon konstruktívak kívánunk lenni. Remélem megoldást találunk nem sokára. Élvardor kérdést tett fel egy olyan kezdeményezésre, amelyel ön is foglalkozott, és Természetesen a korrekt válasz az az ön kérdésére, hogy a szerződés módosítására nem vonatkozhat az egy ilyen kezdeményezésben szereplő javaslat. Természetesen minden év az európai polgárok éve, de ez most különösen az, amikor ezt komolyan is kell vennünk. A bizottság részéről természetesen dolgozunk ezen Redding alelnök asszony, Szefkovics alelnök úr, és én magam is, és számos kollégám, sokat utazunk, meglátogatjuk a tagállamokat, különböző hallgatókat, egyetemi hallgatókat, szervezeteket keresünk fel, hogy igyekezzünk ezt a témát a lehetségre, a lehetőségre rámutatni, hogy van egy ilyen kezdeményezés, mert ez egy nagyszerű kezdeményezés. Önök a választott képviselői az európai polgároknak, önöknek is van egy felelősség, és biztos vagyok abban, hogy önök is felhívják erre a figyelmet minden adandó alkalommal, és a választási kampány az EP választásokra jövő évben kiváló alkalmat kínál arra. Természetesen javítványjuk a kezdeményezés működését, az ismereteket terjeszteni kell ezzel kapcsolatban, mert ez egy erős eszköz, amit az emberek megkaptak. Meggyőződésem, hogy a különböző dolgok reagálni fogunk. Sefkovics alelnök úrnak továbbítom az itt felvetett kérdéseket, és örülök, hogyha újra visszatérhet önök közé a plenáris ülésre. Köszönöm szépen. Remélem, hogy a polgárok, a látogatóink megértették, hogy nagyon fontosnak tartjuk a véleményüket, meghallgatjuk őket, és lehetőségük van polgári kezdeményezés benyújtására egy millió aláírás gyűjtésével be